állásfoglalásokat továbbtom a bennük megnevezett személyeknek és testületeknek. az európai parlament ülését megszaktom. from my side i also wish you a very nice summer.